I think we can start. Azt hiszem, elkezdhetjük a munkát. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön a napi rendet megkapták, hogyha senkinek nincsen ellenvetése, akkor elfogadottnak tekinthetjük azt. Úgy látom, senki sem tiltakozik, akkor a napi rend elfogadott. A második napi rendi pont következik, ajánlások az Európai Bizottságnak a TTIP tárgyalások tekintetében Wim van de Kamp, néppárti képviselő a jelentéstevő. Az INTA, Intának írott ezen véleményünk nagyon fontos, hiszen ki tudjuk hangsúlyozni, hogy a közlekedés mennyire fontos a TTIP szempontjából, főként a beruházás, a kabotázs és a biztonsági és szabályozási kérdések tekintetében tudunk nyilatkozni, valamint a légi és tengeri közlekedést illetően. 76 módosítónk van, ezekről kell ma szót ejteni. Jártunk az USA-ban, és ott is beszéltünk a TTIP-ről. Nem olyan egyszerű ez az ügy, és nagy izgalommal várom, hogy végül is hogy járunk el. Tim Van de Kamp jelentéstevőnek adom meg először a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Először is Köszönöm a kollégáknak, és mindenek előtt az árnyék jelentéstevőknek a munkát, és azt, hogy velem együtt gondolkodtak, sőt, kritikusan gondolkodtak velem együtt, és körülbelül 76 módosítót készítettek el a kollégák, amiért szintén hálás vagyok. A múlt héten Strasbourgban, szerdán volt egy árnyék jelentéstevői ülésünk, és mindegyik politikai frakció képviseltette magát, egyedül a független képviselők között nem volt jelen senki. Ezen az ülésen egyeztettünk első ízben a tartalmi kérdésekről és a kompromisszumos módosításokról. A kompromisszumokat ma reggel küldtük körbe, és mindaz, ami alá van húzva a dokumentumban, azok, azok a kompromisszumos megoldások, amelyeket múlt héten szerdán alakítottunk ki. Két fő probléma van a TTIP kapcsán először is. Sok kolléga általánosabb TTIP kérdéseket fogalmazott meg, és azt szeretnék, hogy ezek a közlekedési szakbizottság véleményében szerepeljenek. Ezzel nekem gondom van, mert azt hiszem, hogy Bernd Lange szövegében kellene az általános témákat szerepeltetni, és nem a TRAN szakbizottság véleményében. Másrésztről értem azt, hogy a különböző munkajogi rendelkezések például igenis szerepelhetnek a mi véleményünkben is, például a közlekedéspolitika, a szociális dömping, a sofőrök ügye, ez mind fontos. A kettes preambulum bekezdés kapcsán pedig elgondolkodtunk a beruházók védelmén is, hiszen az Egyesült Államokban is problémák vannak a közbeszerzésekkel kapcsolatosan, és ez szorosan kapcsolódik a TTIP-hez. Röviden a bevezetőben ennyit szerettem volna elmondani és remélem, hogy a kollégák reagálnak az elmondottakra, és egyeztetni fogunk még a titkársággal is persze. Egyébként nagyon szépen köszönöm a titkárság munkáját, mert nagy mértékben támogatott a szöveg elkészítése során. Úgyhogy köszönöm nekik, és a szavazás ugye jövő héten csütörtökön lesz. Köszönjük, Izmail Ertug, Leichtfried úr. Urat helyettesítve, parancsoljon. Ja, schönen guten Morgen. Jó napot kívánok! Rossz irányba néztem, kedves Vim. Tehát kedves kollégák, tisztelt elnök úr, Lightfried kollégát helyettesítem itt ma, helyette szólalok fel, és én mutatom be a szocialista frakció álláspontját, a Leichfried kolléga helyett. El tudom mondani azt, hogy a magunk részéről a TRAN ttip kapcsolatos véleményét nagyon jó lehetőségnek tartjuk, hogy még egyszer felhívjuk a figyelmet arra, milyen fontos a közlekedési ágazat. Mi úgy gondoljuk, hogy a tárgyalások során az eljövendő időszakban jobban figyelembe kell venni a közlekedési ágazat fontosságát, Összességében elégedettek vagyunk a véleménnyel, úgyhogy köszönjük szépen Van de Kamp jelentéstevőnek a munkát. Ez azonban nem változtat azon, hogy néhány kompromisszumos javaslatot mégis ki kell dolgoznunk. Például az ILO főbb normái, azok bevonása a szövegbe, ratifikálása és megvalósítása, végrehajtása még egyelőre nem szerepel a szövegben, illetve a kompromisszumban. Emellett a jelentéstevő a szankcionálás lehetőségét sem építette be a szöveget. A szabályozási együttműködés során nem említi a szöveg az európai normák csökkentésének tilalmát, valamint a szabályozási együttműködésben azok fontosságát sem hangsúlyozna. Az ASDS-re vonatkozólag, illetve azzal kapcsolatosan, hogy ez közlekedéspolitikai témákban is releváns lehet, nagyon világos álláspontot képviselnek az SZND kollégák. Az USA és az EU közötti megállapodásban erre nincs szükség véleményünk szerint. Ami a közszolgáltatás, közérdekű szolgáltatásokat illeti, még, még határozottabb megfogalmazást szeretnénk. Semmiféle hibrid megközelítés, vagy záradék, vagy más negatív irányú intézkedés ne juthasson érvényre. Ezen túlmenően azt gondoljuk, hogy a kereskedelmi megállapodás semmiképpen sem érintheti a közérdekű szolgáltatások területének kibővítését, képítését. Szeretnénk, hogyha a jelentéstevő a kompromisszumos megoldásokba be tudná venni ezeket, az, ezeket a szempontokat is. Hogyha ez sikerül, akkor azt hiszem egy nagyon jó, kiegyensúlyozott jelentés, illetve kompromisszum születik, és egy nagyon jó véleményt tudunk majd továbbítani a szakbizottságunk részéről Bernd Lange jelentéstevőnek az intába. Ennyit szerettünk volna az SND részéről elmondani. Köszönöm. Köszönjük, Jackie Foster a következő. Uh, yes, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Konstruktív találkozóra került sor, és uh, jó néhány uh, téma biztos, hogy az eredeti kompromisszumokban is szerepelni fog, amiket ott vetettünk fel. Valószínűleg van egy kis, ide, egy kis időre szüksége a jelentéstevőnek, hogy leülepedjenek ezek a témák. Úgy gondoltuk, hogy egy kicsit túl sok hangsúly van a szociális aspektusokon. Természetesen alapvetően támogatjuk mindezt, de most azért mi a közlekedési szakbizottság véleményét kell megírjuk, úgyhogy ebben az értelemben hagyjuk meg a szociális szakbizottságnak ezt a területet. Az 1A-ban mm, eszközölt változtatások mindenképpen jók, amikor pedig megvizsgáljuk a tulajdonlás kérdését az EU-USA viszonylatában, akkor valóban nehéz a helyzet. Ezen a területen látok némi javulást, de nem eleget. A kabotás, vagy a szabadságjogok. Most ezzel kapcsolatban lenne egy gondolatunk, én ezt el is mondtam egyébként az árnyékjelentéstevőknek. Ennek két oldal, tehát két ö, úton kellene működnie, Tehát az amerikaiaknak is meg kell adnunk ugyanezt. Pont ezért alakultak ki egy- egyébként ezek a légiszövetségek. Úgyhogy akkor, amikor ö, mi nem tehetünk meg bizonyos dolgokat az Egyesült Államokban, hát ez fordítva is igaz, ez konkrét ö, tényeken kellene, hogy alapuljon, itt a tulajdonlás kérdése az, ami emögött is meghúzódik. Ezen felül általában azt hiszem, hogy jók a változtatások az eredeti jelentéshez képest, de már az is jó volt, és szerintem a számunkra fontos területekre próbált összpontosítani. Ennyit az ICR e részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gezine Meissnernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is köszönöm Dekán Passzonynak a munkát kiváló ez az véleménytervezet. Nincs is módosítunk hozzá, mert mindennel egyetértünk. De a frakció szintjén, például Dominik azért szeretne módosítót benyújtani, a kompromisszumokról sikeres volt a tárgyalás, ezeket vállaljuk, és köszönjük, hogy bevetted az általunk kér dolgokat meg hát a többi frakcióit is, úgyhogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott szöveg, én nem szívesen változtatnék rajta. Az, hogy végül is néhány technológiai szempontot is bevettünk, hát ám legyen. A magánszféra védelme és az adatvédelem, a PNR adatok szerintünk fontos szempont, jó, hogy belekerült nem hiszem, hogy az ilóval kapcsolatban többet kéne mondanunk, mint amit mondtunk. Végül is mi itt a Trant bizottság vagyunk, és nem az foglalkoztatási bizottság, tehát úgyis a TTIP-vel kapcsolatban minden szakbizottság véleményt fog mondani. Maradjunk a kaptafánál, foglalkozzunk a közlekedési kérdésekkel, Tehát szerintem nem kell többet belezsúfolni ebbe a szövegbe. Az ISDS-ről van szó. Én nem pont így fogalmaztam volna, de elfogadható ez a megfogalmazás, kiegyensúlyozott, ami a közlekedést eh, érinti. Fontos, hogy benne van a szövegben. Sok mindent lehetne mondani még erről is, meg a tétitől és általában, de végül is támogattuk egymást abban, hogy csak a közlekedés specifikus dolgokat emeljük ki. Az európai és az amerikai légi közlekedés szabályozásban nyilvánvalóan Európa van hátrányos helyzetben. Nem nagyon hiszek abban, hogy itt óriási előrelépést lehet elérni, de fogalmazunk ambíciózusan, hogy valamit legalább elérjünk. sajnos ez egyensúlytalanság. Az ötös pontba Dominika frakciónk részéről szeretett volna bevenni egy szempontot, mert ugye mi föderatívabb struktúra vagyunk, mint az USA, tehát ők mégis csak központosítottabbak, nálunk több szereplős a dolog. Az ötából kivették azt a részt, ami nekünk nem tetszett, ezt is köszönöm. Az árnyék előadók egyeztetésekor mindenben sikerült megegyezni, nagyszerű végzi a munkáját a vélemény írója. Nagyja külön. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanya gonzález helyettesítem most, és angolul szeretnék megszólalni, mert az ő anyaga is angolul van meg nekem amit most fel fogok olvasni. Köszönöm Van de Kamp asszonynak a konstruktív hozzáállást, és ahogy 98-ban is történt, amikor a multilaterális megállapodás, beruházási megállapodás megakadt, mert a józanész belátta, hogy nem lehet tovább lépni azon az úton, akkor merült föl, hogy helyette valamilyen transatlanti kereskedelmi megállapodást kéne kötni, a TTIP lett ennek a neve. Európa szerte először mindenki örült ennek, hogy ez majd remélhetőleg növekedés generál, munkahelyeket teremt, <clears throat> és új szabályozási környezetet, amely a transatlanti módon működő cégekhez hozzá lesz jobban igazítva. De az érintett tagállamok gazdasági modelljei és a helyi politikai erők rámutattak, hogy a gazdaság mindenkié és rájöttünk, hogy olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek egyfelől megőrzik a szuverén államisághoz kötődő jogokat, a beruházók jogait, és az ISDS szerintünk nem demokratikus, ezért nem alkalmazható, mint vitarendezési mechanizmus. A közlekedési ágazatban, mint ahogy más gazdasági ágazatokban is, az olyan szabályozás, amely a nagy cégeknek kedvez, az a kialakulását generálja, és a válságban erre van legkevésbé szükségünk. A minőségi és biztonsági szempontok érvényesítését pláne a közszolgáltatásokban, és a közlekedés tipikusan ugye nagy részt ilyen, érvényesíteni kell, mint ahogy a szociális és területi kohézió elveit is. Tehát nem tudunk elfogadni olyan szabadkereskedelmi megállapodást, amely egyenlőtlenséget teremt a munkavállalók között, esetleg a biztonságot alása, vagy a környezetet. Tehát míg a TTIP tárgyalásokat ugye zárt ajtók mögött folytatják, ráadásul még az átláthatóság szempontja sem érvényesül, nem is látjuk, hogy miről tárgyalnak a hátunk mögött, úgyhogy így még kevesebb a bizalom a tárgyalások iránt. Ha bármilyen szabályozás születne, vagy megállapodás, az semmiképpen nem járhat a munkakörülmények, a környezet állapotának további romlásával, a biztonság alásásával, illetve az egyéni és személyes jogok alásásával. Tehát ez volt Tanya, amit rám bízott. Köszönöm szépen. Most Karim Madelinek adok szót, aki éppen most ült le. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék elmondani a frakcióm nevében, hogy Bász úr sajnos nincs itt, de az ő nevében szólálok fel. Nos, hát itt a politikai irányvonal nagyon sok kompromisszumot tartalmaz. Ezek inkább pozitívnak mondhatók, frakciónk szempontjából, akár a környezetvédelemet nézzük, akár a standardek kérdését, és figyelembe veszi a kölcsönösség elvét is a belső piacon. Utasok jogai, a zajszennyezés, vagy akár a repülőterek tematikáját is magába öleli. Azt is el lehet mondani, hogy viszont vannak olyan pontok, amelyeket meg kellene erősíteni. Az átláthatóságra gondolok, és a az állampolgárok jogaira. A közlekedés szektorában erősíteni kellene a biztonsági, klímára vonatkozó részeket, valamint általában a környezetvédelmet, és rá kellene mutatni arra is, hogy olyan gazdasági növekedésre van szükség, amely fenntartható munkahelyeket terem. Nagyon sokat beszélünk a fenntarthatóságról, a nem delokalizálható minőségi munkahelyekre gondolunk ebben az értelemben. És ilyen, ilyenek a standardek is, rendkívül fontos számunkra az, hogy amikor a széndiokszid kibocsátásról beszélünk, akkor ennek azért köze van a közlekedés témájához. Köszönöm. Danke sehr. Die nächste ist Rosa Danato. Köszönjük szépen, Rosa Danato következő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a kompromisszumokat a jelentéstevőnek, de ugyanakkor továbbra is hangsúlyozzuk, hogy alapvetően nem támogatjuk a TTIP szerződést, a közlekedés területén sem, és az ISDS kép kapcsán sem támogatjuk ezt. Ugyanis a kompromisszumok azért túl puhára sikerültek, azt szeretnénk, hogyha teljes mértékben ki tudnánk zárni az ISDS-t, mert ez egy olyan mechanizmus, amely diszkriminatív, és a külföldi befektetőket támogatja a helyiek ellenében, külön privilégiumokat enged meg nekik, olyanokat, amelyeket a társadalom más rétegei nem kapnak meg. Ugyanakkor felelősséggel nem jár mindez. Ez pedig azt jelenti, hogy versenytorzuló helyzet alakulna ki, most pedig ez megvan, ez a fair verseny a nemzetközi és a nemzetközi vagy külföldi befektetők között. A támogatások területén épp úgy igaz ez, mint a közbeszerzésekben. Aztán itt az átláthatósággal kapcsolatban is vannak problémák az ISDS miatt, mert ki fogja megállapítani azt, hogy az információk mennyire titkos jellegűek. Sokkal jobb lenne az átláthatóság, hogyha a rendes bírósági rendszeren keresztül futna át ez a, ezek a jogviták is. Vannak itt példák, de bizonyára mindenki ismeri ilyeneket. A Philip Morris és Ausztrália jutnak eszembe, vagy pedig a kebeki moratórium kérdése a frackinggel kapcsolatban. Nagyon egyszerűen lehet ugyanis így elbocsátani embereket. A bizottság javaslata szerint a bíráknak kell majd, a mediációs bíráknak kell majd ebben dönteniük. Ez pedig szerintünk nagyon nem jó, mert hatalmas kártérítési pereket zúdíthatnak a kormányok nyakába, és ezek akár szembe mehetnek a közérdekkel is. Éppen ezért azok a konzultációk, amelyek ebben a kérdésben lefolytak, nem igazán puhították az álláspontunkat, azért sem, mert nem voltak megfelelő hatásvizsgálatok sem az ISDS és a modern technológia témájában. Mi azt szeretnénk, hogy ezt az ISDS-t úgy van töröljék egészen addig, amíg nincsen olyan hatástanulmány, amelyet itt mélyen át tanulmányozunk a parlamentben is. Köszönjük, én az Ayala Szentár következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a vélemény szerzőjének, és köszönöm neki külön azt is, hogy javasolta, hogy a közlekedéssel kapcsolatos elemek is kerüljenek be a szövegbe. Nem szabad ezt ugyanis elkülönölten szemlélni az egész megállapodáshoz képest. Mindaz, ami összefügg a munkakörülményekkel, a környezetvédelmi kérdésekkel, szerintem mindenképpen akár többször is kell, hogy szerepeljen a szövegben. A közlekedési problémakör tehát nem csak európai, hanem globális szinten érinti a munkakörülményeket is, a vonzó, megfelelő munkakörülmények hiányát, hiszen ehhez kapcsolódnak különböző kockázatok. Összefügg ez a munkavállalók és az utasok biztonságával, a potenciál kiaknázásának hiányával, és környezeti szempontok is nyilvánvalóan figyel, megérdemlik a figyelmünket itt. Én olyan módosítót nyújtottam be, amely kimondja, hogy semmiféleképpen nem elfogadható, hogy a környezetvédelmi és munkavédelmi normák csökkenjenek, sérüljenek. A közlekedésben dolgozó munkavállalók elvárják tőlünk, hogy megvédjük az ő érdekeiket, ugyanez igaz az utasokra is. Európában végre sikerült olyan jogi keretet teremteni, olyan jogszabályokat megalkotni, amelyek lehetővé teszik az ő érdekeiknek az elismerését. Nagyon ügyes tárgyalások során értük el azt, hogy megfelelő jogokkal rendelkezzenek az utasok, és az utas jogokat, amelyeket így, ilyen módon kiharcoltunk, meg is kell védeni. Nemrégiben Washingtonban jártunk, és a Norwegian Airlines-szal utaztunk, és nagyon jó példa volt ez az, amit ott megéltünk arra, hogy igenis nem szabad elfogadni, hogy szociális, a szociális dömping a verseny egy elfogadott eleme legyen. Például az olyan területeken, mint amilyen a légi közlekedés. Lényegében ennyi. Két további módosítót is benyújtottunk, fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a közlekedés biztonság területén ne történjen visszalépés, és az adatvédelem is egy fontos kérdés. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Tehát csak is az adatvédelmi szabályokat tiszteletben tartva tudunk előbbre jutni, és itt mindenképpen figyelnünk kell az európai normák fenntartására, és igaz az a közszférára is. Nem csak a biztonságról és a védelemről van itt szó, hanem fontos az is, hogy a közszféra ne sérüljön, csak egy azért, mert például az USA-ban egészen máshogy közelítik meg a közszolgálat kérdését, illetve a közérdekű szolgáltatások kérdését. Köszönöm szépen, hogy a Foster képviselő, Ayala Sander asszony módosítókról beszélt, de hát már a kompromisszumoknál tartunk. Vagy tévedek? Szóval kicsit összezavarodtam most, mert eddig ugye volt 76 módosítónk már, is már a kompromisszumokon dolgozunk. Ayala Sander asszony pedig új módosítókról beszél, vagy elveszítettem a fonalat? Azt hittem, hogy arról beszél, hogy új módosítókat kíván benyújtani. Lehet, hogy félreértettem a dolgot. Köszönöm szépen, hogy tisztázta. Foster asszony. Nem, nem olvasta el, azt hiszem, az én módosítóimat akkor. Erről lehet szó. Azok, ha azokat nem olvast, akkor, akkor nem érti esetleg azt, amit mondtam. Elnök, hát Jackie Foster, hogyha valaki csak ilyen rövid ideje van a parlamentben, akkor lehet, hogy nincs tisztában a szabályokkal, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is. Nagyon jó kiegyenlített párbeszédet folytattunk. Ahogy már elmondtam, az első eszmetsere után a TTIP-ről fontos lenne, hogy a Trump bizottság rendszerszerűen világosan megfogalmazza a közlekedési ágazat érdekeit. És többen említették a kollégák közül már, Alaja Szender és Összerű Kulak, hogy nagyon fontos lenne, hogy a TTIP ne menjen az európai gazdálkodó kárára, illetve a munkavállalók kárára. A szocialisták és demokraták frakciója nevében úgy gondoljuk, hogy az ISDS-nek nincsen oka bekerülni, a TTIP megállapodásban nem szabad belevenni, nem demokratikus és alapjaiban ellentmond társadalmi berendezkedésünk, demokráciánknak. Közmeghallgatás lenne szükség az ISDS ügyében, az Európai Bizottságnak ezt meg kéne tennie. Továbbá ne legyen a TTIP-ben semmilyen olyan szabályozás, amely a tagállamokra kötelező liberalizációt ír elő a közszolgáltatások területén, és ezek révén a minőséget esetleg aláásatja. A kölcsönösség elvét is fontosnak tartjuk, hogy minden olyan diszkriminatív intézkedés, amit az USA alkalmaz a beruházóink ellen a piaci hozzáférést korlátozza, mint például a légi közlekedés területén, ezt csak kölcsönösségi alapon fogadjuk el. Az európai parlamenti képviselők prioritásait pedig kérjük, hogy a bizottság érdemben teljes bárszélességgel képviselje és jobb átláthatósága tájékoztasson is róluk minket, hogy hol tartanak a folyamatok. Péter Koch kap szót. Köszönöm szépen. Tömegesen kapunk e-maileket, gondolom, a kollégák is, ahol általában felszólítanak minket, hogy generálisan utasítsuk vissza a TTIP-et. Nyilván ezt én nem akarom. Szerintem nagyon jó ez a benyújtott véleménytervezet. A mandátumunk szerintem nem csak a közlekedésre, hanem a turizmusra is kiterjed, és erről még keveset beszéltünk. Az európai légi közlekedési vállalatok hátrányos helyzetét már sokan kifejtették, ezzel kapcsolatban én is benyújtottam módosítót, valóban protekcionizmus jellemzi az USA-t. Ezt nem csak szóvá kell tenni, hanem meg kell szüntetni. Köszönöm szépen, ennyit akartam csak most mondani. Köszönöm, most Mari Krisztina Nót kap szót. Elnök úr, kedves kollégák, ahogy az előző bizottsági ülésünkön is megállapítottam, hogy a Front National valamennyi témának az integrálását kívánja a tárgyalási álláspontunkban. Mi minden olyan módosítót ellenzünk, amely további liberalizációt engedne meg, főleg az idegenforgalom területén. A 8-as és a 76-os módosítókat Ajutó kollégával közösen és a Front National általános véleményével megegyezve úgy gond, el kell utasítsuk, mert a nemzeti szuverenitást ásná alá. Az USA protekcionizmusa nyilvánvaló, így pedig ilyen egyenlőtlen helyzetben az EU egyértelműen csak hátrány szenvezne egy ilyen megállapodástól, Szerintem nekünk sem szabad engedni az Európai Uniónak és a tagállamoknak elsősorban. Egymással szolidárisan meg kell őrizniük saját nemzeti rendszerüket, vám szabályaikat, hogy meg tudják védeni őket a külső hatásoktól. Péter Lundkremnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is hogy ő is kifejti, hogy azon a területen, amely a miénk és amely a legfontosabb talán a TTIP-en belül, és ahol a szociális dömpingnek sajnos ö, helye lehet, az európai ö, teherszállítás kapcsán azt látjuk, ö, meg kell szólalunk. A kabotás jelenlegi szabályai ö, nem működnek. Annyi visszaélés van az EU jogszabályokkal, hogy maguk a jogszabályok sem tekinthetők tökéletesnek. Ha már protekcionizmusról van szó, akkor elmondanék valamit, amit nemrég hallottam. Például protekcionizmus az, hogyha normális körülményeket garantálunk a, például a közlekedési ágazatban dolgozóknak? Nem. Márpedig azt látjuk, hogy a légi közlekedésben, a hajó közlekedésben egyre jobban kizsákmányolják a gépjárművezetőket, hajókon dolgozókat, és emellett számunkra nagyon fontos a PNR adatoknak a jó védelme is. Úgyhogy bőven van itt megválaszolandó kérdés. Én sokkal szigorúbb elvárásokat fogalmaznék a szövegbe, és a tárgyalóasztalon is szigorúbbakat várni kell. A vitát folytatni kell, de még nagyon sok területen kell javítani a megállapodás vázlatán. Köszönöm, hogy az előadó jól összefoglalta ezeket a fenntartásainkat. Lene Kundének adok szót. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan ez egy központi téma, ezért fontos, hogy a Transzakbizottság véleményt készítsen ebben a témában. Fontos azonban, és a jelentéstevő Wim van de Kamp is világosá tette azt, hogy a fő témáinkra koncentráljunk, tehát a közlekedésre és a turizmusra. Fontos tehát, hogy ezekre összpontosítsunk, és megkérdezzük, mi történik az ETS-szel, az emissziókereskedelmi rendszerrel, rendszerrel, mi legyen a kénykibocsátással, hiszen az amerikaiaknak is vannak ott megfelelő, illetve meghatározott szabályaik, mi történjen a kikötők ellenőrzésével, mik lesznek a szabályok az ellenőrzésre a különböző kikötőkben, Amerikában és Európában, Ugye mindenek előtt a hajózás az, amelyel itt foglalkoznunk kell, nem annyira a közúti közlekedés például, itt van az Atlanti óceán a két kontinens között, úgyhogy hogy fontos, hogy ezzel foglalkozunk, ugyanúgy a légiforgalommal is. Kérném szépen, hogy bár nagyon fontosak a munkavállalói jogok, azért ezt hagyjuk bízzuk rá az illetékes szakbizottságokra. Az EMPÖ például szintén fog véleményt készíteni a TTIP tárgyalásokról. Úgyhogy szerintem támogassuk Vin Van de Kamp nagyon jó megközelítést, és maradjunk meg a saját illetékességünkbe tartozó témáknál. Elnök, csak emlékeztetnék arra, hogy amikor az USA-ban jártunk, akkor egy taxival eltaxiztam egy középület előtt, az, ott ki volt rakva egy nagy táblára a, a következő, fair conditions with our partners, méltányos körülményeket akarunk a partnereinkkel. Tehát azt láthatjuk mindeközben azonban, hogy az amerikaiak nem igazán akarnak változtatni a tisztességtelen versenykörülményeken, főként akkor, hogyha ez valamiért nem szolgálja az ő érdekeiket, azt látni kell. Egy második érdekes dolog, a Berliner Tagesspiegel német újságban megjelent egy cikk szintén a TTIP kapcsán, és ott a vitarendezésben, vitarendezés kapcsán megemlíti a szöveg azt, hogy Ausztrália ellen például eljárás zajlik, a Philip Morris peperelte az ausztrálokat, mert ott figyelmeztető feliratokkal látják el a cigarettás dobozokat, és ezért most a Philip Morris azt mondja, hogy ezért ő most kevesebb nyereségre tesz szert, és ezért perelik az államot. Ez volt az egyik példa, amit mondani szerettem volna, említettem volna még két példát. Én is rajta vagyok a felszólalók listáján, és ez nyilvánvalóan összefügg ezzel. Persze, hogy összefügg vele. A szabadkereskedelmi megállapodásokról egészen más vita zajlana, hogyha nem lenne benne ez a rész a vitarendezéstől, hiszen nekünk megvan a saját jogrendszerünk, ezért ez egy nagyon fontos szempont szerintem, és itt valamilyen széleskörű kompromisszumra van szükség. Hát, hogyha ezt se szabad elmondani, akkor nem tudom, mérülünk itt a parlamentben egyáltalán. Azt szerettem volna elmondani, és elnökként egyébként én is képviselhetem a saját véleményemet, meg lehet a saját személyes véleményem. Az elnökök értekezletén ezt el is mondtam, és megkérdeztem Schulz elnöktől, hogy szakbizottsági elnökként vajon nekem le kell mondanom a saját személyes véleményemről, és ő egyértelmű nemmel válaszolt. Bernd Lange szakbizottsági elnököt például megtámadták, mert az SZND frakció delegációjával Washingtonban járt, és ott szakbizottsági elnökként szóba állt amerikaiakkal, és néhányan úgy gondolták, hogy ez nem lehet. Én is megvédtem Bernd Langet ebben az ügyben, a parlament elnöke is, úgyhogy lehet az embernek saját véleménye, el is mondhatja, ezt most meg is tettem, köszönöm a megértésüket, most pedig megadom a bizottságnak a szót, Márko Dürkop parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudok sok mindent hozzáfűzni az elhangzottakhoz, talán csak két dolgot emelnék ki. Az egyik dolog, amit említettek a képviselők, a légiforgalomhoz kapcsolódik. Azt hiszem, hogy már szóltunk a légiforgalomhoz kapcsolódó problémákról, és ezt ezeket szóvá is tesszük rendszeresen az amerikai partnereinkkel szemben. A kabotás talán kicsit problémásabb ügy, ugyanis olyan okokból kifolyólag, amelyeket talán nem mindig olyan könnyű megérteni, a kabotás mindig kívül került a kereskedelmi megállapodásokon. Vannak indokok, amelyek arról, amellett szólnak, hogy ezek nem kell, hogy tárgyát képezzék egy ilyen megállapodásnak. A TTIP nél nyilvánvalóan foglalkozni kellene ezzel, bár hagyományosan ez nem tartozik a kereskedelmi megállapodások tárgykörébe. De a TTIP-en belül persze szerepelhet a kabotás. Talán csak ennyit szerettem volna elmondani a keresked, illetve a közlekedési ügyek kapcsán. Azt hiszem, itt le is zárom mondatomat, köszönöm elnök, köszönjük, és a záró szó pedig most Tim van de Kamp jelentéstevője. Um, Kijk. Köszönöm szépen. Nézzék. Pontosan látom azt, hogy a T-tip egy nagyon ellentmondásos témakör, és ráadásul rengeteg érzelmet kavar fel. De arra szeretnék rámutatni, hogy Pontosan ezért egy olyan szöveggel álltam elő, amely az eredeti ö, megszövegezéshez képest kétszer is módosítva lett. A múlt héten, szerdán, továbbra is kompromisszumos módosításokat terjesztettünk be, ezeket mindenki el tudta olvasni. Nagyon jó az, hogy mindenki azt mondja, hogy jó a vélemény, de aztán utána tovább akarják módosítani kb. 200%-kal. Úgyhogy ezzel kapcsolatban annyit mondanék a kedves kollégáknak, hogy azért az én rugalmasságom is véges. Természetesen meg fogom próbálni beépíteni a ma elhangzottakat is, de nem fogok tudni mindent beépíteni a szövegbe. Ráadásul az ALDE az ECR és a néppárt nagyon óvatosan közelítik meg a TTIP-et, és aztán ott a másik oldalon a GUE, aki viszont teljes mértékben ellenzi azt. Úgyhogy innentől kezdve már a politika művészetéhez kell hozzányúljunk, hogy egy ilyen alapból bármit is ki tudjunk hozni. Természetesen az árnyékjelentéstevőket is tájékoztatni fogom az újdonságokról, de biztos, hogy a végén majd szavaznunk kell. Ugyanis nem lehet mindent beépíteni a szövegbe. De azért alapvetően én is óvatosan közelítem meg a TTIP-et, és rámutatok arra, hogy melyek azok a kérdések, amelyek számunkra közlekedési szakbizottságként fontosak, és aztán majd csütörtök reggel tudunk róla szavazni. Dankeschön. Köszönöm szépen a munkát, a jó együttműködést az előadóknak, az árnyék előadóknak. A Tarantbizottsági Szavazás jövő héten csütörtökön lesz tervek szerint. Jó, akkor tehát május 6-án, 7-én lesz, és utána pedig később a plenárisom. Következő napi rendi pont, stratégiai beruházási alap, költségvetési szempontból. Először a két előadónak fogom megadni a szót, Alaya Sandernek, Ladies First alapon, aztán pedig a kollégúrnak itt. Jó így? Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem most itt van arra lehetőség, hogy közös előadást tartsunk, vagy bevezetőt. Dominik Riki ugyanis sok tekintetben ugyanazt gondoljuk, jó tím voltunk, és együttműködésünket a konstruktivitás jellemezte. Az összekapcsolási eszköz kapcsán például. Vagy ha arról beszélünk, hogy hol lehet javítani a rendszerem. Mind a ketten azt mondtuk, hogy kezdetől fogva, hogy az összekapcsolási eszközt, amely már létezik, és amelyet sok-sok tárgyalás után hoztak létre, sok éves húzavona előzte meg a tanács, a bizottság, a tagállamok között, az ipari érdekek között. minden esetre ezeket az érdekeket sikerült úgy egyeztetni, hogy létrejött. A projektek köre is megfogalmazódott, hogy hol kell ezt alkalmazni. Az utolsó pillanatokig eldöntetlen volt a verseny, de végül is sikerült konszolidálni a szöveget. Most pedig ennek a költségvetési aspektusairól kell beszélnünk, a bizottság, a tanács, a parlament is végül is áldását adta rá nagy többséggel, és arra is, hogy noha csökkent egy kicsit a kistafírozottsága, végül is a megfelelő költségvetés pénzéket megkapja a program, hiszen itt elavult infrastruktúrákat akarunk újraépíteni, felújítani, és ehhez pénzre van szükség. Mi mindent megtettünk, amit a költségvetési szempontok megengedtek, sőt, megszülettek az első kiírások is, és akkor jött a hír, hogy lesz Juncker terv, amely az európai gazdasági növekedés szándékszik fel turbózni. Ezt nyilván támogattuk, hiszen szükség van egy ilyen lendületes projektumra, de konkrét infrastruktúrális szempontokból is kiindulva nem szabad, hogy az eredeti terveket a Juncker terv leváltsa, kiváltsa, hanem a két dolognak egymás mellett kell megmaradnia, léteznie. Nem szabad feláldoznunk korábbi terveinket azért, mert van egy Juncker terv is és hogyha ezt a javaslatot, amit a bizottság előterjesztett, elfogadjuk, akkor gyakorlatilag a CEFET, az összekapcsolási eszközt első kiírási időszakában csapjuk, és nem adjuk meg a szereplőknek a jogot, hogy benyújtott pályázataikat egyáltalán bárki elbírálja. Ez nagyon nagy csalódást okozna, és szerintem ez így nem ö, vihető, nem szabad összevonni, összecsapni más témákkal az összekapcsolási eszközt. Ez a beruházási eszköz jó, hogy van, lesz, és a Juncker tervhez szükség is van rá. Ki kell staffírungolni költségvetési eszközökkel, ez egy külön téma azonban. És garanciákra van szükség, a beruházási bank is megmondta, hogy nem pénzre van szükséges, hanem nagyon biztos garanciákra. Arra, hogy az európai költségvetés mögé áll a projektnek. A rugalmassági eszköz segítségével ez lehetséges is technikailag, tehát most a jelentésben mi azt fogalmazzuk meg, hogy azt elutasítjuk, hogy úgy használják az EU költségvetését garanciaként, hogy közben elveszik ezeket a garanciához szükséges pénzeket a növekedést szolgáló egyéb költségvetési sorokból. A rugalmassági eszköz, a tartalékok és a frontloading segítségével kell megoldani a garanciához szükséges összegek előteremtését véleményünk szerint. Fontos volt számunkra, hogy a kormányzati oldal megértse világosan, hogy a parlament a legfontosabb a másik két EU intézmény közül, amennyiben a költségvetési szempontot nézzük, és hogyha az EFSI költségvetését a normál költségvetés program soraiból kell elvonni, azt a parlament nem fogja megengedni, és minden lehetséges jogi eszközével egy olyan költségvetés nem fog elfogadni, amely erre tesz javaslatot. Mi előadóként megállapítottuk azt is, hogy Hiányzik az ágazati megközelítés az új elképzelésből, ebből a szövegből, már pedig nagyon nem mindegy, hogy melyik ágazat adja és melyik kapja a pénzt. Jó, hogy szakértőket meghallgatunk, világos, akik tudják, hogy elsősorban milyen projektekre és a közlekedésen belül milyen közlekedési projektekre van szükség, hogy annak a legnagyobb multiplikatár hatása legyen, és szociális aspektusai is pozitívak legyenek munkahelyteremtésileg. A Juncker tervet egy beruházási széles kontextusba helyezve kell látni és egyetértek azzal, hogy alaposan elő kell készíteni, de nem szabad a korábbi, korábban kitárgyalt például a e TEN, TEN kritériumokat elfelejteni, és ne akarjunk mindent újra megalkotni. Tehát az új jöjjön létre, de ne a régiek rovására. A közlekedési folyosók, a nemzeti operatív tervek, a beruházási bank működési szabályai, mind-mind olyan hagyományok, amelyekre építeni kell, és amelyek egyébként ismerik a kockázatkezelés problémáit. Meg kell találnunk azt a kis nist, ahol ezek a kritériumok, hagyományok ugyanúgy érvényesülnek, például a TEN-re még egyszer hivatkoznék, mint az új elképzelések. Európában a tagállamoknak ösztönzőket kell adni, és ha nem kapnak ilyeneket, akkor egy eurót sem fognak adni a költségvetésükből. Legyen a program olyan, hogy főleg a nehézséggel küzdő európai országoknak jelent valamilyen perspektívát, amúgy is szükséges infrastruktúrás beruházások most állami és magánpénzből történő közös finanszírozására. Egyes infrastruktúráknak óriási szociális hatása van. Olyan projekteket kell kiválasztani, amelyek a stabilitási szempontokat szolgálják. Lehet, hogy ezt jobban is meg lehet és pontosabban is fogalmazni, de ennyit el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, mielőtt megadom Riki úrnak a szót. Üdvözlöm látogatói csoportunkat, akiket Riki úr hívott meg. 20 ö, ö, diák van itt az Ecole National de Pont-ból. Üdvözlöm őket. És Hát ennél szebb felütésről nem is kezdhetük volna Riki úrnak a megszólalását. Köszönöm szépen. Szeretném tehát én is köszönteni azokat a diákokat, akik egyébként szakterületüket tekintve a vasútat választották. Köszönöm szépen Ineznek a munkáját, többször is és nagyon gyümölcsözően együtt tudtunk működni, Köszönöm szépen a árnyékjelentéstevőknek is a munkáját. Az igaz, hogy ezekkel a kérdésekkel már eh, sokszor találkoztunk korábban is, de azt hiszem, hogy a lehető legjobb eh, egyeztetésre került sor, és aztán a többi szakbizottság jelentéstevőjével, véleménykészítőjével is köszönöm szépen a jó együttműködést, mert velük is nagyon érdekes, eh, gyümölcsöző volt az együttműködés, sikerült nem az egyes szakbizottságok szempontját, hanem alapvetően a parlament véleményét vagy álláspontját kikristályosítani. Az első dolog, amire felhívnám a figyelmet, az az, hogy a garancia rendszer az ugye európai pénzekből valósulna meg, illetve itt nem konkrét beruházásokról van szó, befektetésekről, hanem egy garanciarendszer kialakításáról. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy azért érdekes az, hogy mostanáig a tagállamok visszautasították ezt a rendszert a Europe Facilities keretein belül, de mégis most nagyon jól működik az egyeztetés a tagállamokkal is. Ugyanakkor, hogyha azt a politikai elvet kívánjuk papírra fektetni és működőképessé tenni, amely megfogalmazódott, hát akkor még sok munka vár, vár ránk. Valóban egy garancia alap létrehozásáról van itt szó, és ez a garancia alap a igények felmerülésének fényében kell, hogy feltöltésre kerüljön. Persze ez sokaknak nem tetszik az, hogy a Connecting Europe Facilities és a Horizon 2020-ból vegyünk el pénzeket. Tényleg nem erről van szó, hiszen itt hosszú távú infrastruktúrális beruházásokról van szó. Persze a másik oldalon ugye ott vannak a kutatási projektek is, amelyek hát tulajdonképpen az európai építkezés másik fontos pillérét jelentik. Itt működőképes, hatékony rendszert kell kialakítani, és már nagyon sokat vitáztunk ezeknek a megvalósítását, és egyébként nem is ugyanolyan jellegű projektekről van szó, hiszen itt igen sok olyan közberuházási projektről van szó, amelyeknél nem garanciára van szükség, hanem közpénzek befektetésére. Tehát ebben az esetben tulajdonképpen nem is ugyanarról beszélünk, nem arról van szó, hogy le akarnánk építeni az egyik alapot, és átcsoportosítani a garancia alapba mindezt. Tehát itt nem akarjuk szétrombolni azt, ami hosszú évek munkája volt. Fontos az, hogy lássuk azt, hogy itt milyen rendszerről is van szó. Itt egy négy éves garancia alapról van szó, és ugye azt is tudjuk, hogy a, a költségvetési tételek viszont éves költségvetésekhez kapcsolódnak, és ilyen értelemben mind a tanács, mind a parlament a mentesítési eljárás keretében ezeket évente kell, hogy jóvá hagyja. Nézzük most a módosításokat. Arra van szükség, hogy a módosításaink megfeleljenek a költségvetési szabályoknak. Ugyanis a garancia alap természetétől fogva az AA fejezetbe tartozik a költségvetésen belül. Aki nem ismeri ezeket az eljárásokat, Nos, hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a költségvetés az különböző fejezetekből épül fel, és az egyik fejezetből nem lehet átcsoportosítani a másik fejezetbe, csak akkor, hogyha az egész pénzügyi, 7 éves pénzügyi keretet megváltoztatjuk, már pedig ez nem lehetséges. Tehát nem lehet mondjuk az 1B-ből elvenni pénzt, mondjuk a külpolitikából, azért, hogy aztán az A1-esbe, vagy az 1-es A fejezetbe csoportosítsuk azt át. Úgyhogy azért taktikai értelemben is ezt végig kell gondolni, és befogadható, megvalósítható tervekkel kell előállni. Az ITRE-ben és az ECOM-ban, illetve a budgetben, valamint az ECOM-ban is azt mondták, hogy a 18-as és 19-es cikkeket töröljük, ugyanis ezek tulajdonképpen a Connecting Europe Facilities, illetve a Horizon 2020-ba merítettek volna. Ehelyett ugye a fejezeteken kívül is vannak tartalékpénzek, ezek a tartalékok alapvetően a garancia alapot kell, hogy feltöltsék. Akkor, hogyha erre szükség van. Tulajdonképpen ezek azok a gondolatok, amelyek számunkra fontosak, tehát itt a 18-19-es és a az 5.2-es fejezetek vagy pontok azok, amelyekről kétségeink voltak. Az infrastruktúrális projektek meg kell, hogy feleljenek az iránymutatásoknak, a 10 rendszernek, és nem banki jellegű, hanem európai jellegű konkrét projekteket kell, hogy lefedjenek. Ezen kívül el kell majd mondjuk a véleményünket az egész irányítási rendszerről, a beruházási bankon belül. Ugye itt egy gyors és interoperábilis rendszer kialakítására törekszünk, de ehhez politikai szereplőket is be kell ültetni a döntéshozatali mechanizmusba a beruházási bankon belül. Ugyanis ők lesznek azok, akik a hozzáadott értéket tudják majd európai szinten garantálni. Tehát ennyi lett volna, és végül még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a parlament részéről világos az, hogy a korábban lefektetett alapelveknek továbbra is meg kell felelnünk, és elképzelhető, hogy így a tanácssal és akár a bizottsággal is elvi vitába fogunk keveredni. De hát ugye, mint tudjuk, Juncker elnök úrnak volt az egész az ötlete, mi szeretnénk, hogyha gyorsan haladnának a dolgok, és pont ezért is van az, hogy egy kicsit sietni kell, és nagyon szoros a napi rendünk ezzel a igen fontos szöveggel kapcsolatban. Aztán persze itt vannak a politikai aspektusok, a technikai aspektusok, amelyek szintén fontosak, és nem szabad őket alábecsülni. Ezen kívül pedig az is fontos, hogy az Európai Parlament politikai szempontból is megállja a helyét majd ebben a vitában, ugyanis elképzelhető, hogyha lesznek nézeteltérések, akkor könnyen lehet, hogy a korábban kialakított politikák ellenében fogják mindezt megvalósítani. Köszönöm szépen! Most pedig Márkusz Pipernek adom meg a szót. Hogyha kompromisszumokról gondolkodunk, azért a jelenlegi szakaszban mi is lehetnek még eltérő álláspontjaink, Mégis köszönöm a két jelentéstevőnek, hogy elindultunk a megfelelő irányba, nevezetesen, hogy megmentsük valamennyire a Connecting Europe Facility-t, illetve az Európai Összekapcsolódási Eszközt. Szerintem minél kevesebb a forrás, annál inkább fontos, annál fontosabb, hogy kritériumokat fogalmazzunk, megtámaszunk a Juncker tervvel kapcsolatosan. A most megválasztott megközelítés egy első fontos lépés. A 18-19-es cikk eh, törlésre került, az új finanszírozási források vonatkozólag itt vannak a finanszírozási eszközök, amelyek az éves eljárás keretében kerülnek meghatározásra. Az 1A programokat kell itt megemlíteni, a 2016-os MFF-ből származó finanszírozást felül kellene vizsgálni a jelentéstevők szerint, és az évek során felhalmozódó többletet talán fel lehetne használni például a kutatás céljaira. Ez mind jó és helyén való, de bizonytalan forrásokra támaszkodunk. A garanciák szempontjából ez nem lesz elegendő, és a bizottság részéről joggal elhangzott már ez a kritika. Naponta körülbelül 5 e-mailt küldenek személyesen a biztosok, akik részben akár módosításokat is megfogalmaznak helyettünk, ennek külön örülök mindig, de hát ők elmondják, hogy ez így nem lesz jó, és részint értem is, hogy miért mondják ezt, hiszen a beruházások, amelyeket látni szeretnénk az elkövetkezendő években, azokhoz ez a garancia nem lesz elegendő. Az biztató, hogy már a bizottság sem kételkedik abban, hogy mi parlamentként törölni akarjuk a 18-as, 19-es cikket, látják, mennyire eltökéltek vagyunk, és ezzel rábírhatjuk a bizottságot, hogy gondolkozzon el. Hogyha most a bizottság elgondolkodik végre azon, illetve azt mondja, hogy úgy azonban nem mehet, ahogyan a parlament azt kéri, akkor mik az alternatívek, kedves bizottság? Parlamentként mi a rendeletet magát nem is alakíthatjuk, konkrét jogszabályjavaslatokat mi nem tehetünk, ez nem is a feladatunk, mi csak azt mondhatjuk, hogy kedves bizottság, tedd meg ezt helyettünk. Ezért úgy gondolom, hogy most egyfajta eszköztárat kell összeállítanunk, ahol a lehető legtöbb eszközt felsorakoztatjuk, és nem véletlenül mondom, hogy egy b eszközöket is fel kell itt sorakoztatni. Ez nem árt, sőt, ezt meg is kell tennünk azért, hogy elgondolkodtassuk végre a bizottságot. A Költségvetési Szakbizottságban, a budgetben a módosítók egy része a tartalék egy részének csökkentését irányozza ele, elő, és a Connecting Europe Facility pénzeket szeretnék kiemelten kezelni, hát miért nem mondjuk mi azt akkor tranként, hogy itt vannak ezek az eszközök, ez az eszköztárunk, csináljatok ezzel valamit, mondhatnánk a bizottságnak. Úgyhogy én támogatom azt, hogy erősítsük meg Riké és úr és Ejele Szender képviselő ötleteit, elgondolásait, de szerintem ötleteljünk azért közösen, hogy mit tehetnénk még. A TRAN-nak kötelessége, hogy ezen a téren többet tegyen, hölgyeim és uraim, sőt, még sokkal többet kell tennünk, mint a többieknek. Az Európai Összekapcsolódási Eszköz második kiírása a kohéziós országokon kívül szinte halottnak tekinthető, sőt az Európai Bizottság azt látja, hogy itt mínusz értékek jönnek létre, tehát a kohéziós országokon túl ez nem működik. Ezért nekünk mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk, hogy ezt megmentsük. Szerintem mindenképpen új ötleteken kell gondolkodni, és néppártként mi ebbe az irányba fogunk tevékenykedni. Még egy utolsó dolog, ami a kritériumokat illeti. Ez egy kényes kérdés, Nem hiszem, hogy túl kellene terhelni a Juncker tervet. Szerintem, hogy a parlament túl nagy szerepet követel itt magának, akkor a Juncker terv halottnak is tekinthető akár. Szerintem arra kell összpontosítanunk, hogy a tíz kritériumot figyelembe vegyék, ebben egyet is értünk mindannyian azt hiszem, de nem szabad túlságosan részletekbe mennünk, hiszen máskülönben blokkoljuk azt az eljárást, amelyet szerintem joggal az Európai Beruházási Bank alakít elsősorban. Minél inkább megmentjük az európai összekapcsolódási eszközt, annál kevésbé kell beavatkoznunk tehát, és hogyha az Európai Bizottság előáll valamilyen ötlettel, hogy az európai összekapcsolódási eszköz hogyan tudjuk megmenteni, akkor a parlament nem is fog nagyobb beavatkozni. Mi ezt az irány képviselnénk. Köszönöm, Jackie Foster. Thank you. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a szerzőknek. Árnyék előadónk, Levet bízott meg, hogy olvassam föl az élet úr véleményét. Lettül? Igen, lettül, vannak tolmácsaink. Nem, inkább angolul. Valamivel jobban tudok angolul, mint lettül. Nos, az FT csak ideiglenes eszköz legyen. Az LCR frakció úgy gondolja, hogy ez egy ideiglenes megoldás, amely a beruházások ideiglenes megtartanását ö, orvosolja. Az FCA ö, javaslat azonban olyan, amely állandóra akarja ezt beállítani, ezt nem támogatjuk. Business-orientált végrehajtást szeretnénk, olyan magas megtérülésű közlekedési projektekbe, amelyek az ipari központok, úgynevezett habok és az átjárhatóság fejlődését szolgálják. És a kevésbé profitábilis, de bilaterális országokat szolgáló projekteket is támogatni kell. Az LCR e összekötni ezért a CEFET a tenté szabályozással, az összekötetési eszközt, és az FT szerintünk a tenté politikát lényegileg változtatja meg, gyengítvén a szolidaritást. Ami pedig a finanszírozást illeti, azzal értünk mi is egyet, hogy a Horizont 2020-as programot és a CEF borítékot nem szabad kinyitni, és ebből adni a garancia pénzt, hanem alternatív javaslatra van szükség. Például az éves költségvetés, európai költségvetés éves módosításaival. Ez kiszámíthatóbbá tenné a projektet, jelenleg továbbá úgy gondolja, hogy az egyá programokat, amelyeket az MFF-ben már megfogalmaztunk, a performancia tartalékból, az 1B programokat pedig a mezőgazdasági és strukturális pénzekből kell és lehet finanszírozni. Ha a tisztázás igényük van, akkor Roberttel közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot. Köszönöm. Gezine Meissner következik. Köszönöm. Nem sok mondani valóban. van. Az előadók nagyon jól tudják és el is mondták, hogy hogy működik itt a, a finanszírozás és a programok házassága. A nagy baj, vagy gond számunkra az, hogy én szeretlek Dominik téged, de ezzel együtt nem szeretjük, hogy a, a TRAN büdzséből, a CEF-ből jöjjenek a pénzek, ne legyenek túl szűkek a kritériumok, ahogy Markus Piper is fogalmazott. Végül is mi támogatjuk a Juncker tervet, csak ezen apróság tekintetében tér a véleményünk, hogy honnan jöjjön a pénz. Az előadók javaslatai szerint a 18-as és a 9B-t szerintem nem fogadhatjuk el. A megmaradt összegekből kell venni a garancia pénzt. Egyébként erre a tagállamok hajlandók is úgy néz ki, hogy amit nem használtak föl, azt ne igényeljék vissza, és ebből legyen egy pénzmag, a Juncker vett támogatandó. Tehát szerintem ez a logika érvényesülne, akkor teljesen követhető. Biztos, hogy ha beruházást akarunk ösztönözni, akkor valahonnan kell pénz, de szerintünk sem az összekötetési eszközből kell ezt elvenni, mert akkor nem lesz tervezési biztonság. Magam is keresem a megoldást, a stratégiát, hogy hogyan lehet a tagállamokat meggyőzni arról, hogy a nem felhasznált pénzeket általános európai célra ajánlák föl. Ha ez sikerülne, akkor ez egy nagyon európai megoldás lenne. Kezdjük már az idei évvel. Egyszerre vannak adósságok és fel nem használt pénzek. Jó, ha hozzájárulnának a tagállamok a meg nem maradt pénzek vissza nem igénylésével, akkor akár én legalábbis, a frakcióm legalábbis, akár részlegesen a CEF költségvetés megnyitása ellen mellett is el tud fogadni érveket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadóknak a munkát, amely tényleg csapatmunka volt, és örülök annak, hogy bizottságunk hajlandó kiállni mellett, hogy közösségi finanszírozást kérünk, és nem ágazatit a program mellett. Sokaknak megfordult már itt eh, külön, sok különböző forradalmi gondolat az agyában. Mi Finországban tudjuk, hogy eh, mit jelent a közpénzekért való küzdelem. Én újra meg újra megkérdezném, hogy minden lehetséges eszközt, gondolatot, alternatívát megfontoltunk-e már? az előadók is megfontoltak mindet, mert a jelenlegi infrastruktúra tükrében a költségvetési célok, amelyek szerint óriási összegek hiányoznak, tudunk-e a mi kis projektünkkel a bizottság irányában is ösztönzőleg hatni, hogy a bizottság mind a beruházók, mind a teremtők érdeklődését ösztönzőkkel keltse föl. Az lenne, tehát nagyon okos megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre generálnak infrastruktúrát és munkahelyeket. A politikában semmit sem szerelemből csinálunk, a pénz és az érdek hajt mindent, ezt be kell látni. És ha nincs pénz, akkor nincs ötlet sem. Tehát a transport energia ágazatot szolgáló költségvetésből, ami az okos közlekedést, illetve egyéb társadalmi célokat is szolgál, nem szabad elvenni. Meg lehetne szerintem a meglévő finanszírozásból okosabb gondolkodással sok mindent valósítani. Mert lehet demonstrálni, hogy sem a kikötők állomások összekötése, az útépítés, nem önérték, hanem akkor érték, hogyha valamilyen hozzáadott érték megvalósulását segíti. Ideértve a telekommunikációs energiahálózatok kérdését is. Mi olyan, olyan új gondolatot tudunk megfogalmazni, amely az eddigiekhez képest most tényleg megmozdítja majd a befektetőket és hogy hajlandók lesznek a dugó elhárítási logisztikába, az okos kétjárművekbe, a tömegközlekedésbe, a felhasználó az utasok által is megfontolt szempontrendszer alapján pénzt adni. Ha mindenkinek belegondolunk az indítatásába, akkor okosabban tudjuk megfogalmazni a finanszírozási modellt is. Tehát ügyesen kell taktikáznunk, és kell, hogy legyen B-tervünk is. Biztos vagyok abban, abban, hogy a bizottság is oldalunkra állítható, hogyha okos ötleteket adunk a szájába. Köszönöm. Danke Karim Adeli. Köszönjük szépen, Karim Adeli. Köszönöm szépen. Köszönöm a társjelentéstevők munkáját is. Nos, hát itt az első ö, kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak itt a parlamentben is, a Juncker tervvel kapcsolatban, nagyon egyszerű kérdés. Ki fogja ezeket a projekteket ö, kiválasztani? Nos, hát tudjuk azt is a statisztikai hivataltól, hogy a bizottság, a beruházási bank együtt fogják ezeket a stratégiai prioritásokat és iránymutatásokat kigondolni. Nos, hát az Európai Parlament költségvetési hat, hatóság, úgyhogy mint olyan hozzájárul, úgyhogy nagyon is legitim az, hogy az Európai Parlament azt kérje, hogy képviseltesse magát a stratégiai testületben, amely majd kiválasztja a projekteket. Az összes helyi önkormányzat, amely, tehát a helyi önkormányzatok sem ismerték ezt a, az egész rendszert. Mi azt szeretnénk, hogy Európa a területeken is éljen, és ezért alulról felfele kellene építkezni, már pedig ez pont az ellenkezőjét mutatja. Második megjegyzésünk nekünk, környezetvédőknek az az, hogy itt vannak a módosítások. Először is. Nézzük az ötös cikket. Teljesen egyértelmű az, hogy mik a legfontosabb kritériumok, ezeket ö, hogyan is fogjuk meghatározni. Az RT, RT esetében ezt ugyanígy megtettük, határon átnyúló projektek, a külső költségek csökkentése, széndiokszid kibocsátás csökkentése, és általában a környezetvédelmi szabályok betartatása az Európai Unióba. Ezen kívül módosításokat fogunk beterjeszteni azért is, hogy a közlekedéseken belül is megvalósuljanak a szinergiák úgy, ahogyan ez már a korábbi döntéseink alapján is meg kell, hogy valósuljon, és horizontális társfinanszírozást kell létrehozni. Tehát a vasúti biztonsági rendszerek, vagy pedig az intelligens közlekedési rendszerek, illetve az információs rendszerek a folyami hajózására vonatkozóan szintén megvalósuljanak. Aztán itt van a zajszennyezésre vonatkozó szabályzás is. Ezekkel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a regionális és határon átnyúló vasúti hálózatok kialakítását szeretnénk támogatni, amelyeket egyébként egyáltalán ezekkel nem foglalkozunk már évek óta. Aztán itt van a bicikliútak fejlesztésének kérdése, Aztán ugye itt volt a 18-as cikk, ezeket a módosításokat a egyes projektben és a, 15 a 2015-ös évre vonatkozó általános költségvetésben is megemlítettünk. Köszönöm, Rózi Demátó. Köszönöm szépen. Mi örülünk azoknak a megközelítésbeli változtatásoknak, amelyeket sikerült elérni, a 18-as és 19-es cikkek törlése, valamint a Horizon 2020 és a az ehhez von, erre vonatkozó részek viszont nem győznek be bennünket, ugyanis úgy, úgy gondoljuk, hogy ezek pont olyan projektek, amelyek nehezen fognak privát tőkét vondan, bevonzani. Egy dologra szerettem volna rámutatni ezzel kapcsolatban. Támogatásokról beszéltünk itt. A nehezen finanszírozó, finanszírozható, tehát magántőkével nehezen finanszírozható projektekre vonatkozóan. Ugye itt 2,7 milliárdról van szó, ezek közúti és vasúti fejlesztésekre vonatkoznak, amelyek nem túl rentábilisak. Nos, hát itt megint csak nagyon nehéz lenne privát tőkét bevonzani. És ráadásul az 1 per 15-ös vagy 15-szörös multiplikátor hatás ez, ezekben a, ezeknek a projekteknek az esetében nem várható. A jelentéstevő az 1-es A fejezetre is, valamelyek a versenyképesség és munkahelyteremtésre fókuszálnak. Ez nagyon fontos, főként a mostani a megszorító intézkedésekkel fémjelzett időszak alatt. Nézzük most a költségvetéset. Nem tudom, hogy a válságból való kilábalás, a munkahelyteremtés ténylegesen meg fog-e valósulni de nem jelenthet esetleg azt probléma, hogy tovább, problémát, hogy további garanciákat fogunk elveszíteni, és tovább gyengítjük a már amúgy is gyenge lábakor álló gazdaságot? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a két jelentéstevőnek a munkáját, akik nagyon konstruktívan álltak hozzá a témához, hogy ne szektoriálisan széttöredezetten dolgozzunk. Az EFSI, illetve a Horizon 2020 kapcsán azt kell megjegyeznünk, hogy az Európai Parlamentnek egységesnek kell lennie, és hogyha ezt el tudjuk érni, akkor talán sikerül is valamit elérnünk a céljaink közül. A közlekedési szakbizottság a saját szektorára figyelve próbálja megtenni ezt. Az RTOT, illetve az EFSI kapcsán mondjuk ezt, ugyanis itt valódi hozzáadott európai értékről van szó. Ami a jogszabályi hátteret illeti a 41-es cikk, a beruházási záradék nagyon jó, ugyanis ez egy innovatív hozzá, állás a közberuházások támogatására Európába, hiszen ezeknek nem fognak beleszámítani a nemzeti deficit számításba. És így az eredeti szöveghez képest konkrétan előre tudtunk lépni. nagyon fontos az is, hogy az Európai Parlament központi szerepet töltsön be a vezető testület kiválasztásában, a szakértők meghallgatásában, és ezzel kapcsolatban a jelentéstevők is világosan kimondják azt, hogy az Európai Parlament, amely az emberek hangját hallatja, részt kell, hogy vegyen ezeknek a projekteknek akár a kiválasztási fázisában is. Az Európai Parlament javaslatai úgy kell, hogy megvalósuljanak, hogy igazi európai hozzáadott értéket tudjunk létrehozni, olyan értéket, amelyet korábban a beruházási bank nem tudott önmagában támogatni. Parancsoljon, kollega úr. Köszönöm, elnök úr. mindenki támogatja az fc t Mert mindenki szeretne a 315 milliárdon részesülni. És mindezt persze az európai gazdaságba belepumpálni. De legyünk őszinték, ha olvassuk az előadón által írt szöveget, azt látjuk, hogy az fc t végül is kritizálják, főleg a finanszírozását, és óriási kihívásnak tekintik a problémát. Ezt lehet pozitívan és negatívan is látni, de az előadók már a bevezetőben elhelyeztek néhány politikai üzenetet. Leírják, hogy mit szeretnének, és cserébe, hogy mit várnak a Trump bizottságtól. Én kívánom az előadóknak, hogy sikerüljön ezt a stratégiájukat továbbvinni az egyre bonyolultabbá váló tárgyalások során. Ahogy elnézem, nem lesz könnyű dolguk. És nekünk sem. Az FC finanszírozásával meg fog ülni a bajunk. A 18-as, 19-es cikk törlésére is van egy javaslat, de jó, ám hát törjük őket, de egy jó parlament alternatívát is felvázol. Volt már valamelyik kollégámnak alternatív javaslata, hogy hozzunk létre egy dobozt, amely az alternatív finanszírozást gyűjtje, gyűjti. De a néppárt nevében csak azt mondhatom, hogy mindenképpen bővíteni kell a finanszírozási forrásokat valamilyen módon ki kell tágítani a kört. Nem csak a CEF-nek és a Horizont 2020-nak kell részt venni a dologban, hanem bizonyos kohéziós költségvetési csoportok ö, felső határát, márzsinyát is ki kell használni. Fontos, hogy az Európai Parlament konstruktív javaslatot tegyen. Ajánlás Szender jól kifejtett elnök úr. A tenté az összekapcsolási eszköz és az eddigi projekt megfogalmazások, amelyekre a parlamentnek végül is van hatása. Most a Beruházási Bank projektjével közösen kell, hogy megvalósuljanak, és nem egymás ellenében. Tehát én mindig azt fogom képviselni, hogy a SZEF pénzeket teljesen le kéne hívni, és az ipari internet lehetőségeivel is éljünk. Én ugyanezt az iskolát képviselem, amit a klasszikus infrastruktúrát kiépíteni akarók, vagyis a belső hajózást, a vasútépítést támogatom, és azt, hogy ezeket kreatív eszközökből finanszírozunk. Ma mindent számítógéppel akarunk megoldani. Számítógépes, UDI rendszer, stb. De ha a modális váltás szükségét lehetőségét látjuk, akkor azt nem lehet megoldani pusztán számítástechnikai eszközökkel. Ott konkrét sínt klasszikus infrastruktúrát kell építeni. Lehetuk. Lehetük, abszolút. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm szépen a jelentéstevőknek is, akik részt vettek a munkában. Azt hiszem, már sok mindent elmondtak abból, amit én is gondolok, csak egy dolgot szeretnék megerősíteni. Kári Medelli kolléganő emelte ezt ki egyedüliként, azt hiszem. Nevezetesen, hogy hogyan kívánunk bánni a projektek kiválasztásával. Piper kolléga és mások is világosan elmondták, és teljesen egyetértek velük ebben, hogy mi az, ami nem történhet meg, de persze egyet kell értenünk abban is valószínűleg, hogy az európai szintű finanszírozás hogyan valósuljon meg. Valamilyen módon ugyanis erre szükség lesz, de hogyha az Európai Unió részt vesz ebben a finanszírozásban, akkor fontos, hogy ez a szakbizottság, illetőleg az Európai Parlament részt vehessen a döntéshozatalban. Mi is részt vegyünk annak kialakításában, hogy mely projekteket választják ki, és milyen kritériumok alapján. Lehet, hogy a bizottság, illetve a tanács ki tudja ezt kerülni, azáltal, hogyha már most megelőz bennünket egy lépéssel, és világos kritériumokat határoznak meg. Két évig vitáztunk az elmúlt ciklusban arról, hogy az európai összekapcsolódási eszközt hogyan akarjuk kialakítani, és hogy a transeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokat hogyan akarjuk kialakítani. Ebben az időszakban már nagyon világos és jövőben mutató kritériumokat alakítottunk ki, és ezek a kritériumok most az eszé esetében is alkalmazandók lennének szerintem. Úgyhogy nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt, szerintem már előzőleg meghatároztuk mindezt, és nagyon jól, és példamutatóan, és szerintem a Steering Committee-ben fontos, hogy képviseltesse magát az Európai Parlament is. Még nem tudjuk nyilván, hogy ki és hogyan választjuk őt ki, de kétségtelen, hogy a parlament részéről is ott kell lennie valakinek, ez szerintem egyértelmű. És még egy utolsó dolog. Nagyon légből kapott elképzelés a tanács részéről, hogy a finanszírozásban egyáltalán nem kíván részt venni, miközben Más részről az állam és kormányfők, vagy a miniszterek, nem tudom ki pontosan, támogatták és gyorsan elfogadtatták a Juncker tervet, de senki sem tette fel a kérdést, hogy hát honnan származzon a finanszírozás, vagy esetleg más területektől vesszük el a pénzt, ahol esetleg szintén nagy szükség lenne rá, vagy ahol nagyobb európai hozzáadott érték jönne létre. Az volt az ember benyomás, hogy nagyon gyorsan le akarják tudni a dolgot, és ezen nem gondolkodtak el. Szerintem fontos, hogy megkérdezzük a kormányoktól, az egyes tagállamoktól, hogy hogyan lehet az, hogy az infrastruktúra, kutatás, energetika, szélessávú internethálózatra vonatkozó finanszírozásból el akarnak venni, miközben azt nem akarják, hogy a tagállamok is részt vegyenek a finanszírozásban. Nyilván a tagállamok fognak elsősorban profitálni a Juncker tervből, hiszen hogyha ezt sikerül valóban elindítani, akkor egyértelműen a tagállamok malmára hajtja ez a vizet, ők kovácsolhatnak ebből előnyt, úgyhogy szerintem mindenképpen a tagállamokat be kell vonni a finanszírozásba, és a parlamentet is meg kell hallgatni. Köszönöm, Werner Kuhn. Köszönöm, elnök úr. Szerintem az már nagyon fontos, illetve jó dolog, hogy abban egyetértünk, hogy meg kell maradniuk az infrastruktúrális fejlesztésre, közlekedésre szánt forrásoknak. A 18-19-es bekezdést ben foglaltak, nem szabad, hogy érvényre jussanak, ebben egyetértünk. Azonban lenne egy javaslatom, a CEF és a transeurópai közlekedési hálózatból vegyük fé az összes nagy projektet, Csak így tudjuk az eszén beruházási csomagot a gyakorlatba átültetni. Ha megnézzük a nagy korlátok lebontását a közlekedésben, illetve azok áthidalását, ez az Alpokat illeti, illetve az északi tengert elsősorban. Itt nagy projektekről van szó, amelyeket magánkézből is finanszíroznak, és hát ezek projektek esetében például az UDI mindenképpen bevezetendő, mert más különben senki nem fog a finanszírozásban részt venni. Aztán voltak olyan projektek a legutóbbi ciklusban, amelyeket már megpróbáltunk finanszírozni, gondolkodtunk eurókötvényeken, egyebeken. Nézzük csak meg, mit csinál Svájc. Például ott két nagy magán szférából finanszírozott alagúton keresztül harad egy nagyon fontos útvonal, ahol, amelyre nagyon keményen kiszabtak egy útdíjat, nekünk európaiaknak is fizetni kell ezért, hát mi európaiak is létrehozhatnánk hasonló projekteket, például Skandinávia irányába. Én az ilyesmit érzem támogatandónak. Ennek lenne helye például a CEF-ben, vagy az európai, európai jövőjére vonatkozó közlekedési projektek körében. Hogyha ezeket ezt tisztázzuk, akkor lehetne az EFSZ-vel finanszírozni a megfelelő projekteket, és a Horizont 2020 esetében ugyanez igaz. Így növelhetnénk a saját mozgásterünket a különböző projektekkel kapcsolatosan. Köszönöm. Csak emlékeztetnék arra, hogy a nagy beruházási volumenre vonatkozó ötlet a tagállamoké volt, ugyanis ők azt akarták, hogy ezzel küzdjük le a munkanélküliséget. Vannak olyan tagállamok, ahol 40-50 százalékos az ifjúság körében a munkanélküliség, és nem tudnak perspektívát nyújtani a fiataloknak. És ha a fiatalok elmennek az országból, akkor nyilván az ország tönkre megy, ezt mindenki tudja. Ezért akarták azt, hogy a munkanélküliség leküzdésére jöjjön létre egy beruházási csomag, illetve alap. De azt senki nem mondja, hogy a projekteket úgy kell kialakítani, hogy minél több munkahelyet teremtsenek általuk. Ezt valahogy senki sem emlegeti. És hát Werner Kuhn példájára visszatérve, hogy az ember 20 évig fúr például a tenger alatt, illetve az Alpokban, hogy egy alagutat alakítson ki, akkor európai politika szempontjából ez érdekes de munkahelyeket nem teremt. Nyilván a, a üzemképesség fenntartása szempontjából ö, lehet tenni lépéseket, illetve a meglévő infrastruktúra felújítására vonatkozóan. Itt lehetne munkahelyeket teremteni, de úgy látom, senki sem indult még el ebbe az irányba. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok, akik ezt kérték, ezt a beruházási alapot, a munkanélküliség felszámolására részt is vegyenek a finanszírozásban. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy Európának egyre jobban integrálódnia kell a közlekedés területén, és ezzel már nagyon régóta foglalkozunk Európában, és próbálkozunk vele, de nagyon szerények a sikereink eddig. Hogyan tudja Timmermans például garantálni azt, hogy 2016-ra meg lesz az a 100 millió, amire szükség lenne ahhoz, hogy Európa kulturális fővárosának az összekötetését biztosítjuk. Biztosítsuk. Ennyit mondott nekem a biztos válaszol, hogy hát ezt a kérdést újra és újra fel, felteszi nekem. Erre én azt válaszoltam, hogy hát persze, hogy mindig újra és újra felteszem, hiszen nem kapok választ. Ez egy nagyon fontos projekt. Hogyha 2016-ban nem tudjuk Európa kulturális fővárosát vasúti kapcsolatokkal összekapcsolni Európa többi részével, sőt, ennek az ellenkezője történik, megszűnnek a vasúti összeköttetések, hát akkor ez egy arcvesztés, hát a hatalmas arcvesztés az Európai Unió számára. Ezért jogos az a kritika, hogy hát milyen irányba haladunk egyáltalán. Mindeközben azt akarják, hogy mi közlekedési szakbizottságként megszavazzuk a forrásokat, viszont a döntéshozatalból ki akarnak zárni bennünket. Alternatívákra van szükség, és Reimer bőgetett is javaslatot egy ilyen alternatívára, hogyha az Európai Parlament egész költségvetését 1%-kal csökkentjük, akkor minden finanszírozható. Akkor a Connecting Europe Facility-hez nem is kell hozzányúlni. Hogyha 2,3-2,5%-ot csökkentünk 2,5%-kal csökkentjük a mezőgazdasági szakbizottságot, akkor szintén megoldható lenne a dolog, de akkor a britek tiltakoznának, mert ők ebből a mezőgazdasági költségvetésből sok pénzt kapnak. A fel nem használt forrásokat is lehetne alkalmazni, sok alternatíva van tehát, nem kell feltétlenül hozzányúlni az európai összekapcsolódási eszközhöz, és hogy az Európai Bizottságnak nem jut eszébe semmi, akkor nekünk kell javaslatokat tenni. Ebben azt hiszem mindannyian egyet is értünk. A szakbizottsági elnökök értekezletén ezt el is mondtam, nevezetesen, hogy a közlekedési szakbizottságban egyetértünk ebben, minden frakció úgy gondolja, hogy ez így nem mehet, nem elég az, hogy mi megszavazzuk a költségvetést, és közben meg kimaradunk a döntéshozatalból, sőt, teljesen eh, kiürítjük tartalmilag az európai összekapcsolódási eszközt is. Ez így nem mehet. Jó, most megadom az Európai Bizottságnak a szót, Benjamin Angel vagy Angel. Angel? Uh, sorry? Is the pronunciation... Jól mondom? Angel? Ahogy csak akarja. Rendben, Angel úr. Szeretném megköszönni, hogy olyan gyorsan elkészült ez a jelentés. Szeretnék néhány gondolatot elmondani, a büdzsé, a befektetés kapcsán, ami a DJ Exintől érkezik. Nézzük most először a költségvetést. Van itt azt hiszem egy félreértés, mert egyesek úgy gondolják, hogy ez nehéz volt a tagállamoknak a Horizon 2020, illetve a Connecting Europe Facilities megnyírbálása, és ezért nem akarnak hozzájárulni ehhez. Erről szó sincs. Ott voltam a tanácsban, a tárgyalásokon voltak egyébként nehézségek, és az önök által felvetett problémákat fogalmazták meg a tagállamok is, de végül is azt tudtuk mondani, hogy rendben van, jó az, amit a bizottság javasolt. A tagállamok sok pénzt fognak betenni a beruházási tervbe, ezt nem alapszinten fogják befizetni, hanem egy, inve, egy beruházási platform és egy nemzeti beruházási bankok fogják ezt megtenni. És még öt tagállam ö, jelentette be eddig, hogy ö, hozzá kíván járulni, és itt már ö, több milliárdról van szó. Tehát nem igaz, hogy a tagállamok nem akarnak hozzájárulni, sőt, ennek az ellenkezője igaz inkább. Az önök szakbizottságának igen, nehéz, igen sok nehézséget okozhat a Connecting Europe Facilities megnyírbálása. A 18-as és 19-es cikkek törlése számunkra nehézkes, ugyanis szükségünk van a plafon alatt valamennyi mozgástérre. Ezért a bizottság már el is mondta, hogy mit kíván felhasználni. Bizony a tartalékot már felhasználtuk, nem tudunk csak a tartalékban gondolkodni. Itt két milliárdról van ez egyébként szó. Három oka is van annak, hogy miért nem tetszik nekünk a parlamenti javaslat. Egyrészt aggódunk azért, mert hogyha nem lesz világos finanszírozás, akkor az éves büdzsé megtárgyalása még nehezebb lesz, mint amilyen már egyébként is. Ezen kívül önök biztosan azt fogják mondani, hogy hát ez már így is nehéz, úgyhogy ez nem eléggé nagy ö, érv, de azért van itt két másik érv is a tarsolyunkban. Egyrészt arra gondolok, hogy előreláthatóságra van szükség a programok menedzselése terén, és Kicsit bizonytalan a helyzet évről évre azzal kapcsolatban, hogy mennyit tudunk elkölteni. És így nagyon nehéz tervezni, és bizony pont a kutatás terén erre mm, szükség van, és egy több éves keretben kell gondolkodnunk. Már 26 milliós a kifizetetlen számlák mérete, hogyha ehhez még egy 60 milliárdos garancia alapot hozunk létre, akkor azzal hogyan fogjuk, e, fogunk elszámolni? Azt hiszem, hogy ezzel az EU megítélése a kreditratingek részéről nagyon rossz lesz. Ugye a három a besorolása a beruházási banknak, szintén fontos, hogy ezt megőrizzük. Az Európai Uniót egyébként már le is pontozta az egyik legnagyobb credit rating agency, és a eurobondok tekintetében is ugyanez történik és innentől kezdve nagyon nehéz lesz a piacra kijutásunk, még, hogyha még egy pontot levonnak tőlünk. Tehát nem lehet azt megtenni, hogy a pénzügyi rendszerünk nem eléggé stabil. Az Európai Parlament, hogyha nem tud jobb javaslattal előállni, hát kérem, ezt így, ilyen formában nem lehet, mert túl kockázatos. Ami a költségvetést illeti, itt szeretném azt is hangsúlyozni, hogy noha fontos programoktól veszünk el pénzt, ezek fontosak a bizottság számára is, ezt nem azért tesszük, hogy kevesebbet tegyünk, hanem inkább azzal a célral tesszük ezt, hogy többet tegyünk az adott szektorért. Az egy, kettő, maximum hármas multiplikátor faktorral számoltunk eddig, hogyha egy 15-ös faktoros projektet valósítunk meg, akkor sokkal több történik a közlekedés területén, ahhoz képest, amit korábban terveztünk. Aztán másik terület a beruházási iránymutatások. Nagyon fontos számunkra az, hogy egyszerűen felhasználható rugalmas eszközt teremtsünk, nagyon sokszor ugyanis az eszközöket az gyilkolja meg, hogy túl bonyolultak a szabályok a felhasználásukhoz. Nézzük például a projektbondok kérdését, amely egyébként hasonlóképpen működik a mostanihoz. Nagyon jó projektünk van például Portugáliában, egész egyszerűen azért nem tudjuk finanszírozni azért, mert az egyik követelmény az az, hogy nemzeteken átívelő legyen a projekt. Tehát nagyon rugalmas iránymutatásunkra, iránymutatásokra van szükség, hogy könnyen tudjuk azokat a befektetéseket támogatni, amelyek jó projekteknek mutatkoznak. Nem akarunk szektoriális megközelítést, hanem teljes rugalmasságot szeretnénk. Ugyanakkor mindannyian egyetértünk abban, hogy semmiféle túlzott expozíciót nem akarunk sem egy adott szektor, sem pedig egy földrajzi terület számára. Ezt világosan egyébként a bizottság is meg szeretné fogalmazni az iránymutatásokban. Harmadik megjegyzésem a beruházási testület. A beruházási testület tényleg nagyon fontos szerepet játszik ebben a javaslatban. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy itt most nem egy új strukturális alapok vagy más nagy programot kívánunk létrehozni. A Juncker terv mögött, ti, mögöttes szándék az az, hogy a lehető legkevesebb közpénzt alkalmazzunk, és minél több privát tőkét tudjunk bevonzani a beruházásokhoz. Ehhez pedig abban kell biztosnak lennünk, hogy a beruházásokat megfelelőképpen ö, választjuk ki, nem politizált formában, hanem független piaci szakértők révén. Hogyha politikai szintre emeljük ezt a, az egész vitát, akkor az lehet, hogy nagyon jó pofa számunkra, de ezzel el fogjuk riasztani a befektetőket, és 80%-a ennek az alapnak a privát kell, hogy érkezzen csak úgy tudjuk garantálni, hogy lesz pénz, az az, hogyha tényleg nagyon jól megalapozott és mindenféle interferenciától mentes rendszernek fogjuk ezt megteremteni. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek nem kell részt vennie az investment committee-ben, nem gondoljuk azt, hogy a bizottságnak is ott kellene lennie, a beruházási testület technikai jellegű kell, hogy legyen, és egész egyszerűen meg kell valósítsa azt, amit a rendeletben a társjogalkotók megfogalmaznak. Nézzük most azt, hogy hogyan néz ki az egész ütemterv. Úgy látom, hogy ezekkel kapcsolatban is eléggé zavaros képek vannak. Tulajdonképpen ennek a pipeline-nak semmi köze a Juncker tervhez. Nem lehet azt mondani, hogy a beruházási bank vagy az EFI finanszíroznának egy projektet. Nagy projektek, amelyek az európai célokkal kompatibilisek. Egész egyszerűen a racionalitás is azt követeli meg, hogy átlátható legyen a rendszer, a befektetési lehetőségek, azt szeretnénk, hogyha ezt az innovatív eszközt, megközelítést, nem is volt egyébként még erre példa a világban, meg tudnánk valósítani, és a kis tagállamok számára is ezt megközelíthetővé fogjuk tenni, Németország, Franciaország amúgy is a befektetős, befektetők célpontja, de mondjuk keleten, vagy a balti államokban azért nehezebb befektetőket odavonzani. Most pedig egy nagyon egyszerű oldalon, egy egységes weboldalon lehet majd ezt megtenni. Mindaz, ami megfelelő és meg felel a követelményeknek, az rajta lesz ezen az oldalon, még akkor is, hogyha semmi köze az eddigi programokhoz. A, az Európai Bizottság feladata, hogy a szerződések őre legyen, és ezért a jogalap nem engedi meg azt, hogy módosítsuk a stabilitási paktumot, A stabilitási paktum, a növek, stabilitási és ö, növekedési paktum egyébként egy tanácsi rendelet. És azért az, mert a szerződésben ez így szerepel, tehát innentől kezdve nagyon nehéz lenne az, hogyha ezt a parlament módosítani szeretné. Hát hogy módosíthatja a parlament a tanácsi rendeletet? Ennyi tehát a jogalapról. Ez nem azt jelenti persze, hogy nem lehet javaslatokat tenni, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót megpróbálok röviden felszólalni. Nos, itt két csomagról van szó. Először is az, a rendszert kéne szabályozni, illetve azt kéne kitalálni, hogy honnan jön a pénz. Ami a mechanizmus magát illeti, két különböző felfogás létezik. A szocialisták és a zöldek egyfelől, a bizottság másfelől, ha egyszerűsítjük a dolgot. Sokan azt mondják, hogy be kell nyúlni a rendszerbe, mások nem akarnak belerúlni a rendszerbe. És az, hogy most vadászunk a befektetőkre, beruházókra, ez egy kicsit komikus Biztos, hogy bonyolult szabályokkal nem lehet befektetőt fogni, úgyhogy ne legyünk önelégültek, ne engedjük, hogy túl bonyolult legyen a rendszer, hanem legyen kiegyensúlyozott. Na most a másik problémakör, hogy honnan jön a pénz. Um, A, fra, a franciában azt mondjuk, hogy akkor jönnek a madarak, hogyha kitesszük nekik a magot. Tehát nem igaz az, hogy egy sok év alatt kialakított rendszert most el kéne dobni, még ha nem is tökéletes, legalábbis ezt veszem ki a bizottság javaslataiból. Ugyanakkor az előadóink és azt mondják, hogy hogyha ha az érdekek érdeklődéssel hallgattam, amit az előadók mondtak, mert szerintem a bizottsággal ki lehet békülni, van közös nevező, és lefogadom, hogy hogy ami a szövegben áll, az végül is nem is igazán az FC-ről szól. Nem tudom én sem, hogy, hogy mit keres itt ez a pipeline a szövegben. A, szerintem ez az FC-vel nem hozható összefüggésbe, ami a stabilitási és növekedési paktumot, a növekedési oldalt illeti, nem szabad a, azokat az országokat büntetni pont, amelyek a legnagyobb gonddal küzdködnek. Meg kéne próbálni azokat támogatni elsősorban, akiknek súlyos bajuk van. Tehát azért egy ilyen jellegű kiegyensúlyozottságra szükség lenne, és a bizottság, amikor azt mondja, hogy a, a értékelési a rétingrendszert felül kell vizsgálni, akkor azzal egyet tudok, tudok érteni. De nem elég erős ez az érvelés. Nem győztek meg, mert a bizottság mindig abból indul ki, hogy a saját véleménye a legjobb. De ennél ez bonyolultabb a helyzet, csak azért maguknak is megnehezítik a dolgát, hogyha a bonyolult költségvetési egyeztetés, háromoldal egyeztetések káoszra közepette konzekvensek akarnak maradni. Tehát amikor hirtelen egy milliárd, másfél milliárd többlet tőkét kell szerezni, akkor nehéz lesz majd a bizottság helyzete. Tehát nem igazán hiteles, amit itt előadnak, és eleve ennek az alapnak a kistafírozottsága. Maga a garancia alap sem garantált pénz. Tehát eh, hogy adunk úgy garanciát, hogyha nem tudjuk garantálni a garancia alap ö, eh, eredetét? És ne felejtsük el, hogy az előadó azt is mondja, hogy vannak mindig elköltetlen pénzek. Nos, ezeket kéne legelső sorban garanciaként felhasználni. Mert ezek ugye E, ezek helyett a már lekötelezett, lekötött pénzekből elvenni e, nem fair. Tehát automatikusan az el nem költött pénzeket tegyük bele garancia alapba. A tagállamok mondjanak le róluk. Az Európai képviselők bármelyik költségvetési sorból akarják lesípni minden évben ezeket a milliárdokat, mindig lesznek olyan képviselő és érdekcsoportok, akik ezt nem fogják tudni elfogadni. Inkább a költségvetési eljárás kaotikusságát fordítsuk a saját hasznunkra, és ne hagyjuk, hogy a tagállamok kapják meg véglegesen az el nem költött pénzeket utána meg aztán zsarolják Európát, meg egymást. Tehát ez szerintem a komolysághoz hozzátartozik, a költségvetés eljárás komolyságához, hogy a lehető legjobb módon kell elkölteni a pénzeket, és ha megmaradtak a pénzek, akkor van pénzünk. A kutatási ágazatban működő mechanizmusok, finanszírozási mechanizmusok a háromoldal egyeztetések tanulsága alapján olyan, hogy a új finanszírozási eszközökről sokan nem is akarnak hallani sem. Ahhoz, hogy meglegyen ez a 315 milliárd euró, hát először az Európai Unióban kell keresni a pénzt, a múltban nem működött dolgokból kell ezt összeszedni. A bizottság ö, itt hiteket ad elő, már pedig mindenki azt várná el, hogy megbízható ö, olyan a költségvetés, amelyre hosszú távon építeni lehet. Eddig az EU mindig ugye a támogatásokkal volt szinonim, most ö, úgy tűnik, hogy megváltozott az egész erkölcsi filozófiai hozzáállás, a gazdasági ortodoxia megszűnőben van, és most az EU szorul úgymond támogatásra. A kreatív gazdasági megoldások azonban szükség van de nem szabad, hogy közben aláássuk az Európai Unió hitelességét. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság érvelése nem győzte meg eddig a parlamentet. Tehát meg akarunk egyezni, közös álláspontot szeretnénk, de ehhez meggyőző érvekre lenne szükségünk, hogy ebbe bele tudjunk menni. Köszönöm szépen, Ayala Sandernek adok szót. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is támogatom azt, amit Riki kolléga mondott. Az Európai Unió költségvetésének hitelesnek kell lennie. Meg kell lenniük a szükséges garanciáknak, és hát a végén egyfajta alkudozás jött létre a tagállamok között, a fennmaradt összegek kifezetését illetőleg. Tisztázni szeretném azt, amit a kollégák elmondtak, ami a projekteket illeti, illetve azt, hogy be lehet-e vonni a helyi önkormányzatokat a projektek végrehajtásába. Meg tudom nyugtatni a kollégákat, akik a Connecting Europe Facility előkészítésében talán nem vettek részt, ott ugyanis az ötös cikkben benne áll az, hogy a Juncker terv, a Juncker csomag keretén belül javasolt projektek esetén, és azon projektek esetében, amelyek kapcsolódnak a két nagy CEF rendelethez, ott visszaköszönnek ezek az aspektusok. Illetőleg láthatjuk, hogy nem kell aggódni, hogyha az öt át a javaslatnak megfelelően elfogadjuk, akkor ebben szerepelnek ezek az érdekek a határokon átnyúló regionális jellegű hálózatok és hasonlók más egyéb lehetőségek is szerepelnek ebben. Mindezt annak érdekében, hogy az európai érdekek érvényesüljenek, és biztosítsuk az európai mobilitás egységes térségét. Említette, hogy a CEF-be nem csak támogatások tartoznak bele, A projektkötvényekre is lehetőség nyílik például az Európai Összekapcsolódási Eszköz keretein belül, de a tagállamokat nem volt könnyű meggyőzni arról, hogy szükség van erre az opcióra, annak érdekében, hogy a magánszféra is beruházzon a közszféra mellett ezekbe a projektekbe. Piper úr hangsúlyozta, hogy messzebbre kell mennünk, meg kell vizsgálnunk minden lehetőséget, és ki kell bővítenünk a költségvetési mozgásterünket, amennyire csak lehet a forrásokat illetőleg. Riké úr is reagált erre. Én azonban ellenezném, hogy az 1B-t is bevonjuk, ez csak növelni az űrzavart. A tanács már az elején elmondta, hogy egyetlen egy szentel sem kíván hozzájárulni az egészhez, csak is közös forrásokra kíván támaszkodni. De nem szabad megbüntetnünk a gazdákat például. A saját választókerülemben is vannak olyan gazdák például, akik nagyon szenvednek az orosz embargó miatt. Mi a helyzet a kohéziós országokkal? Elhangzott, hogy ők kaptak 10 milliárdot a cev ből tehát a összekapcsolódási eszközből, de hát mi a helyzet a nem kohéziós országokkal? Megbüntetjük a kohéziós országokat az 1B elfogadásával? Menjünk el ebbe az irányba? Értem én, hogy Piper úr mit mond, de nem tudom, hogy ezzel az, önök, az ön által javasoltakkal tényleg segítenénk az érintett országokon, vagy csak növelnénk az űrzavart. Hogyha az 1B-t akarjuk, az egybéhez akarunk hozzányúlni, akkor hogyan tudjuk megvédeni az álláspontunkat például a gazdákkal szemben? Mi lesz a gazdákkal? Riké úr és én együtt fogunk működni költségvetési szakbizottságbeli kollégákkal, és megpróbálunk olyan finanszírozási forrásokat találni, amelyek nem fogják súlyosan, súlyosan hátrányba helyezni a jelenlegi költségvetés kedvezményezetjeit. Angel úr, azt hiszem, ez az ön neve, ugye? Az ön irányába egy kérdést fogalmaznék meg. Általában a közlekedési kérdésekkel foglalkozó bizottsági képviselők jönnek hozzánk, Ön az projektkötvényekről beszélt, a háztartás tervezésről, illetve a költségvetés tervezésről és egyéb kérdésekről. A projektkötvények vonatkozhatnak egyetlen egy országra sok esetben, és nem feltétlenül határokon átívelőek. A Castor projekt például egy ilyen, bár lehet, hogy ez nem egy szerencsés példa. Minden esetre a projekt kötvények önmagukban talán nem tudják megoldani a helyzetet. Ami a kifizetetlen számlákat illeti, láthatjuk, mi történik az USA-ban. Látjuk, hogy az Obama vezetés milyen problémákkal szembesül. De azt hiszem, azok a beruházók, akik igazán vonzó beruházási lehetőséget keresnek, az ő számukra ez nem lesz elegendő. Fontos, hogy megfelelő módon biztosítsunk garanciákat. A CEF gyakorlatilag az infrastruktúrális ágazat Juncker csomagja volt, ha úgy tetszik, most itt van egy másik Juncker csomag, amely más területekre is kitér, beruházási eszközökre, egy sokkal tágabb körre érvényes, és mindenki hozzájárulhat a működéséhez, a tanács, a tagállamok és így tovább, de így egy olyan eszközt fogunk megsemmisíteni, tönkretenni, amelyet nagyon keményen harcoltunk. Úgyhogy kérjük az Európai Bizottság segítségét. Ne újabb problémákat hozzon létre, hanem egy olyan megállapodáshoz segítsen bennünket hozzá, amelyel biztosítani tudjuk, hogy a Juncker terv valóban jól működjön, és tényleg a növekedés és a munkahelyteremtés irányába hasson. Szerintem fontos, hogy a bizottság segítsen nekünk ebben. Kérem Önöket, segítsenek nekünk abban, hogy meg tudjunk állapodni végre a tanácssal. Ha például a saját hazámat nézem, Spanyolországot, nagyon küzdelmes számára stabilitási és növekedési paktum betartása, milyen ösztönzőket tudnak létrehozni arra vonatkozólag, hogy Spanyolországnak is megérje részt venni ebben a Juncker csomagban? Szerintem kinyílt egy ajtó, és hozzá kell segíteni a tagállamokat ahhoz, hogy proaktívan tudjanak hozzáállni a Juncker csomaghoz. So, eine erste Prüfung von Rendben. A módosítókról első ízben március 26-án fogunk beszélni, de csak angol tolmácsolás, illetve angol fordítás fog rendelkezésre állni. Április 13-án lesz meg az összes nyelvi változat a szavazás előtt, akkor elkészül majd az összes fordítás, az angol fordítás március 25-én online rendelkezésre fog állni. És a módosítások benyújtásának határideje mindkét szöveg esetében március 19 2015. március 19 déli 12 óra. Úgyhogy nem sok időnk van. 15 milliárdunk, ha lenne, akkor le lehetne rövidíteni az idő szakot, Még soha nem éltem meg ilyen összegű pénzcsinálási szándékot az EU-nál. A 315 milliárdnál meg kéne nézni, hogy, hogy mindenáron akarjuk-e tartani a június időpontot, minden eszközzel, és a klímaváltozást és a munkanélküliséget is egyszerre meg akarjuk oldani, közben nem gondolkodunk el minden lehetséges szemponton. Tehát több megfontoltságot akarok. Uh, vote, also die Abstimmung im TRAN-Ausschuss soll dann am 14. April sein und die Abstimmung a szavazás, az első szavazás áprilisban, a plenáris szavazás pedig a második júniusi plenárison. Köszönöm. Akkor most nézzük a három oldalú egyeztetésekről a beszámolókat. Zárt ülés következik, kérem azokat, akik nem vehetnek ilyesmi részt, azok most fáradjanak ki. Alle Abgeordneten dürfen natürlich bleiben.